information to all the members of each committee and all Üdvözlöm az a TRAM bizottság tagjait, az ITRE következő ülése pedig november 5-én hétfőn 3 órakor lesz. Ez egy hétfői nap. Ennyi bejelenteni valóm volt még az ITRE tagjai számára. Várjuk a közlekedési szakbizottság tagjait, akik érkeznek is Kedves barátaim, hölgyeim és uraim, két szakbizottság tagjai vannak jelen, a közlekedés és az ITRE szakbizottság tagjai, ez egy együttes ülés, mint tudják. Amennyiben nincs észrevételük, akkor a napirend rendtervezetet elfogadjuk. Nincs észrevétel, van némi bejelenteni valóm. az e-meeting applikáció mindenki számára hozzáférhető, a tableten, laptopon hozzáférhetnek a dokumentumokhoz, és élőben közvetítik az interneten az ülést. Hadd mondjam el, hogy nagy öröm, hogy társelnökölhettem ezt az ülést Karima Deli asszonynal. Kiváló lehetőség ez hogy együtt elnökölhetünk e ezen együttesülésen. Hát is adnám asszonyom önnek a szót, hogy ön is üdvözölhetje a képviselőket. Tisztelt Buzek úr, kedves kollégák, nagy öröm számomra is, hogy elnökölhetek önnel együtt ezen az ülésen. Én csak azt szeretném, hogyha kevesebb lenne a háttér zaj, a bizottsági ülésen, mert oda kell figyelni, amikor az összekapcsolási mechanizmusokról van szó, és nagyon konkrét céljaink vannak, koncentrálnunk kell. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani a közlekedési szakbizottság minden tagjának, hogy itt vannak, és üdvözölném az ITRE szakbizottság tagjait is, egy nyitott vita következik, ami azonban nagyon mélyreható, az erőteljes összekapcsolási mechanizmus, életbevágó Európa közlekedése, energiája, digitális gazdaság szempontjából a szinergiát kell megvalósítani. Ezt kell most megvizsgálnunk együtt. A közlekedési szempontból egyértelmű, hogy a TNT hálózatok minden régiót összekötnek, az állampolgárokat, a cégeket, a gazdasági fellépést, infrastruktúrával látják el, és ez nagyon fontos a jövőbeli mobilitáshoz, ez egy biztonságos, befogadó, fenntartható, összekapcsolt, vagyis korszerű lesz, prospektivisták vagyunk, előre kell tekinteni egy évtizeddel az előadóknak és az árnyék előadóknak sok sikert kívánok a közös ITRE, TRAN jelentés elkészítéséhez, hogy a végén nagyon büszkék lehessünk a munkánkra. Köszönöm szépen. Köszönöm Karima, az észrevételeket nagyon fontosak ezek számunkra. Hadd tegyem hozzá, hogy van már tapasztalatunk a két szakbizottság együttműködésével, mert 7 évvel ezelőtt, vagy 8 évvel ezelőtt a CEF programról szintén a két szakbizottság döntött, a TRAN és az ITRE, tehát nincs ebben semmi újdonság. Mármint, hogy együttműködünk, és nagy örömmel teszem az eljárási szabályzat 55-ös cikke alapján, és együtt fogunk szavazni is a következő ülés alkalmával. Hadd tegyem hozzá, hogy több mint 1200 módosító érkezett az Európai Bizottság javaslatához, és mivel ez egy nagyon fontos ügy, három előadónk is van. Ez jó hír számunkra. Marian Jan Marinescu, LPP közlekedés, Virkunen asszony, EPP ITRE, és Telicska úr ALDE TRAN. Tehát egy ITRE és két TRANOS előadó van. Hadd kezdjem az előadókkal. Talán a hölgy kezdje. Virkunen asszony, hogyha megkérhettem, hogy kezdj el. Tisztelt elnök asszony, elnök úr! Én az ipar és az energia témájával kezdek, hiszen gondolom, hogy a közlekedés az bonyolultabb lesz, és legtöbben arra koncentrálnak, ahogy az elnök úr említette, 1200 módosító érkezett, és a legtöbb pedig a közlekedésre vonatkozik ezek közül az ITRE perspektívájából úgy gondolom, hogy a digitális és az energia szektor eléggé nyilvánvaló, tehát az energia szektor azért, mert a következő programunkban is folytatjuk majd, és folytatjuk a közös érdekprojekteket az energiaterülete, mint a jelenlegi programot, és itt vannak a legfontosabb projektek, ezek felírásra is kerültek, és az új elem pedig a megújuló energia és a határokon átnyúló projektek a megújuló energia tekintetében. Tehát az energia 10%-át kellene bizonyos határidőn belül átállítani. Tehát ezekhez mind-mind érkeztek be módosítók. A digitális ágazat nem annyira koherens, mert itt különféle finanszírozható dolgok vannak. Hát itt vannak közös projektek, amelyek a gigabit konnektivitást, összekötetőséget szorgalmazzák, és a szociális gazdasági kihatásokat, akkor a drót nélküli összekötetés és az 5G betörténő beruházások ezeket is lehet a programból finanszírozni. Eléggé világos szempontok ezek, energia, digitális ágazat, van egy projekt listánk, de nagyon sok jó módosítót is kaptunk a tagoktól. Egy lényeges téma a költségvetés lesz, nagyon érdekes a parlament részéről, hogy mekkora költségvetést kapunk. Tavasszal úgy döntött a parlament, hogy a következő fő program ugyanolyan méretű legyen, mint a jelenlegi digitális energia tekintetben, mint a jelen programban. Most elégedettek lehetünk a bizottság javaslatával ezen a téren. Jó megemlíteni azt is, hogy a bizottság azt javasolja, hogy a program 60%-át pedig olyan dolgokra szánjuk, ami a klíma ügyben is jelentősek. Hiszen minnyáján a több éves pénzügyi keretre nézünk, és 25%-a pedig klíma témákra koncentrálódik, de a mi területünkön a bizottság javaslatában ez 60 százalék. Köszönöm szépen a tagok aktivitását, az 1200 módosítót, elkezdtük már az együttműködést az árnyék előadókkal, a társ előadókkal, ahogy említette az elnök úr, ez egy közös jelentés, és az összes előadó, árnyék előadó együttműködik, Körülbelül egy 20-as csapatunk van, és biztos vagyok, hogy nagyon jó anyag születik a végén. Egy dolog, amit talán megbánok egy kicsit, az az, hogy a szinergia létrehozása, tehát hogy a digitalizáció, a közlekedés, tekintetében ezt jobban kell majd a következő program során megtenni. Tehát nincsenek túl jó elképzeléseink ezen a téren, nem volt túl sok módosító, és itt valamit hiányolok. Tehát új ötleteket kell kitermelnünk, hogy hogyan tudjuk a projektet begyorsítani. És Erről is szeretnék majd szólni az európai gazdaság kapcsán. Köszönöm szépen, Henna. Ez az ITRE nevében volt, most kettő előadó a TRAN szakbizottság részéről, Marinescu kolléga. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen a módosítókat. És már én úgy értekelem a helyzetet a módosítók alapján, hogy a kompromisszumokon tovább kell dolgoznunk. Van néhány megjegyzés, amely alapján nehéz lesz megállapodást elérni, de úgy gondolom, hogy a legtöbb esetében kompromisszumot is találhatunk a javaslatokat értékeljük ki. Holnap is lesz egy megbeszélés az árnyék előadókkal, és valami az asztalra kerül, kompromisszumos javaslatként. Hogyha közlekedésről beszélünk, szorosan együttműködök Pável Telicska kollégámmal, és remélem, hogy elérünk majd kompromisszumokat amelyek a kollégáknak is tetszenek, majd egy dolgot szeretnék még mondani a költségvetésről. Az elnökök konferenciája az eljárás, parlamenti eljárást jóvá hagyta, tehát hogy hogyan dolgozzon a parlament a budgetes kollégák már a köztes jelentésben javaslatot is tettek, számokat is bemutattak minden politikai terület részére, és remélem, hogy holnap ezt is megtárgyaljuk. Azt javaslom, hogy kísérjük figyelemmel az előadók javaslatait. Vannak társ előadók, a többéves pénzügyi keret részéről is vannak társ előadók. Tehát uh, itt egy 7 milliárdos költségvetésünk van 2011-ig. Természetesen tárgyalunk a tanácssal, és remélem, hogy a tanács megfelelő döntést hoz, de erős igényekkel kell indulnunk a költségvetés tekintetében. Most a TRAN nevében Telicska kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Néhány megjegyzésem lenne. Én is szeretném mindkét szakbizottság kollégáinak megköszönni a kiváló munkát. Jó sok ideig olvastam a módosítókat. Néhány módosító jogos, és remélem, hogy a kompromisszumos módosítókban majd megszíveljük őket. Másrészt pedig szeretnék utalni arra, hogy néhány módosítót meg is ismételtek, és fel kell tennünk a kérdést, hogy a javaslatoknak milyen a jogi minősége. De biztos vagyok benne, hogy ilyen ismételt módosítók kezelhetők, saját logikájuk, saját struktúrájuk tekintetében. Örülök, hogy a legtöbb előadó, árnyékelőadó üdvözölte a módosítókat, a bónuszokról való elképzelést, tehát a két arcú projekt kiértékelést, a mutatókat, a munka feltételekről is vannak módosítók, a hozadékokról, és meg kell nézni, hogy a szövegben ezek majd hogyan jelennek meg. A tervezésről is szólunk, és a tanácsnak javasoljuk a jogalkotási kezdeményezést, de úgy gondolom, hogy itt a mobilitás, a katonai mobilitás is lényeges. De nyáron is született néhány módosító, értem, hogy néhány kolléga számára nagyon fontos a Párizsi 220-as célok elérése, de meg kell találnunk a megfelelő szövegezést, és hogy itt mi vállalható. Nagy hangsúly van a régiók szerepén is, hogy a régió kezdeményeznek projekteket a politikai spektrum minden részéről. Ezeket is felvetjük majd. Tehát itt a projektek kiterjesztéséről is sok szó van, megnézzük, hogy már mit tehetünk, és hogy miket tehetünk majd a megfelelő mellékletekbe. Hát az egyik legnehezebb dolog a kohézió. Itt nagyon sok a módosító, tehát a közlekedési kohézión nagy hangsúly van, és szerintem ez elég sokáig foglalkoztat majd minket és itt nem lesz könnyű kompromisszumot elérni, mindenképpen megpróbáljuk. Ahogy a kollégák mondták, holnap ismét árnyékelőadói megbeszélés lesz, és most várom majd a visszajelzéseiket. Köszönöm. Köszönöm szépen, Pavel. Most következzenek az árnyékelőadók, és mi a Petra Kumpula kérném a szocialisták részéről. De hadd kérdezzem meg, hogy az ITRE szakbizottság, vagy mindkét szakbizottság tagjaként szól? Mindkét. Összesen 16-an vagyunk, ehhez kell ragaszkodnunk, még akkor is, hogyha minnyáján együtt dolgozunk. Hmm. Mindenek előtt feljegyeztem, hogy a módosítók közül melyik van összhangban az MFF-fel. Általános szabályokat kell az MFF-hez igazítani. Nem olvastam el végig az összes módosítót, de látom, hogy milyen tendenciák rajzolódtak ki Virkunen asszonynal és árnyékelőadókkal, a digitálisról beszéltünk, az energiával kapcsolatban az általános megközelítés, hogy a Párizsi Egyezményt teljesíteni kell, nem szabad most négy év után az energia hatékonyságról megfeledkezni, vagy a párizsi megállapodásról európai energiapiacokat, hálózatokat hoztunk létre, az energia hatékonyságot nem lehet a támogatásból kizárni, és nagyon sokan vetették ezt fel. Hálózat összekapcsolásról van szó, ugye? Connecting Europe. Akkor a hatékonyság is fontos, örültség lenne azt mondani, hogy azzal egyáltalán nem foglalkozunk, hanem inkább valami kevésbé gazdaságos, lehet, hogy fosszilis megoldást finanszírozunk. Tehát ezzel foglalkozni kell, és én szívesen kezdem el a munkát a bizottság és a tanács tagja irányában is. Ugye ez a 2027-ig tartó dolog. Virkonen asszony a határon túlnyúló megújulókról is beszélt, ez most a határon kell, hogy megjelenjen, vagy a rendszerben bárhol, ami, ami segít ennek az elérésében, tehát a koridorok létrehozása közös Európát hozza létre, de ettől még az energia ugyanúgy alakul az 5G az utakon és a központokban is megjelenik. Fontos, hogy itt is változást eszközöljünk. Köszönöm szépen. Minden kollégától azt kérném, az összes árnyékelő adótól, hogy csak két percben beszéljen, mert nagyon sokan vannak. Ajala Szender asszony a közlekedési szakbizottságtól. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Egy sor kompromisszumos kezdeményezésről kaptunk értesítést, még nem volt persze időnk ez idáig elolvasni őket, de holnap meg holnapra megnézzük ezeket az indítványokat a közlekedési szakbizottság nevében. Köszönöm szépen azt a nyitottságot, amelyre tanúskodott Telicska úr és Marinescu úr. Szeretném aláhozni, mennyire fontos konszolidálni bizonyos feltételeket. Azért, hogy biztosítsuk a támogathatóságot, ugye most gondolok itt a logisztikai platformokra, a fenntarthatóságot, a különböző ciklusokat, az interobilitást is említeném, az áruknak a tárolására, szállítására, a területiségi szempontot is kiemelem, az összes európai régióra is gondolva csak úgy, mint a területi és helyi önkormányzatokra. Mindezt folyamatban kell illeszteni, harmonizálni kell az eljárásokat a határokon és a vám eljárásoknál, és elében megyek tulajdonképpen itt a vitának, és hát a módosítóknak, a módosítósok kitérnek a több oldalú, a két szélú mobilitási szempontját figyelembe kell vennünk, tehát a polgári és a katonai mobilitást, amelyeknek megvan a saját költségvetési forrásuk, és a katonai mobilitást is nagyon fontos, illetve annak a költségvetési allokációja, amennyiben nem kerül felhasználása, akkor a polgári tevékenységre lehessen szentelni. Nyilván nagyon szenvedélyes vita alakul majd ki a vitán, és mindez majd segítségül szolgálhat a jövőre nézve. Ami pedig a tanulmányokat illeti, úgy gondoljuk, hogy a csökkentési javaslatok ellenére az életképességekről szóló tanulmányokat mindenképpen figyelembe kell venni, fenn kell ezeket tartani, legalább 50%-os mértékben, aztán ott vannak a mellékletek is, visszahoztunk bizonyos kapcsolatokat a határon átnyíló, átnyúló tevékenységeknél, de a belső közlekedési szempontjából is megnyitottunk bizonyos európai folyosókat, olyanokra gondolunk, amelyek a Baltikum esetében, a mediterrán vezetben igazán izgalmasak lehetnek. Eh, e Most pedig eh, Cseszák úrnak adnám meg a szót az ECR részéről. Ő az ítélét képviseli, ugye? Köszönöm szépen, elnök úr, elnök asszony. Köszönöm szépen a szót. Nagyon sok módosító érkezett. Én azokra szeretnék összpontosítani, amelyek a kulcsfontosságú témákkal foglalkoznak. Az ECR számára egyértelmű, hogy a kohéziós alapból átcsoportosított összegekre ugyanazok a szabályok kell, hogy vonatkozzanak, mint a hálózatfinanszírozási eszközre. Örömmel állapítottam meg, hogy az epp és szocialista kollégák hasonló módosítókat nyújtottak be. Nézzünk két közlekedés vonatkozású projektet. Hogyan tudnak ezek a támogatásért versenyezni. Nem lehet két különböző tagállam két projektjét összehasonlítani, az infrastruktúra más, a szükségletek mások, a tendenciák, minden tagállamnak megvannak a sajátosságai. Minden egyes tagállam egyedülálló abból a szempontból, hogy hogyan tudja a hálózatát fejleszteni. Figyelembe kell venni a tagállamok érdekeit a versenyeztetés, rivalizálás nem megfelelő megközelítés. 97-es módosítóra hívnám fel a figyelmüket. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság ezzel a javaslatával nem tesz eleget, sőt, túl messzire megy. Túl sok a korlátozás a földgáz terén. A földgáz beruházások nagyon hasznosak lehetnek, hiszen az üvegházhatású gáz kibocsátást csökkenthetik, és így javulhat a levegőminőség is. Abban is segít ez, hogy megújuló energiát termeljünk. Minden a helyi feltételektől és a helyi energia mixtől függ. Köszönöm szépen, most pedig az ALDE árnyék előadója következik. Morten Herweg Petersen úr nincs itt, Morten nevében Telicska úr a szó. Most felrakom az itrés kalapomat, és elnézést kérek. Morten nevében, akinek egy másik kötelezettsége van most. Morten azt szerette volna mondani, hogy köszönetét fejezi ki az előknak jó munkáért, és nagyon jó lehetőségünk van az Európai Hálózat finanszírozási eszközzel, hogy előmozdítsuk Európa ügyét, főleg a klímaváltozás tekintetében. Az IPCC jelentés tegnap pedig megmutatta, hogy nagyon sok dolgunk van még a klímaváltozással és a tiszta energiára való áttéréssel. Lehetőségünk van arra, hogy a széndiokszid kibocsátásokat csökkentsük a közlekedés és az energiafelhasználás területén. A kollégám aláhúzza, hogy nagyon fontos, hogy közösen folytassuk a tárgyalásokat egyesíteni kell erőnket, hogy a tanácsi státuszkót megváltoztassuk, amely a zöld energiára történő áttérést máshogy értelmezi, mint mi. Köszönöm, Pavel. A GUE árnyék előadója. Mind a kettő? Nincs itt. És Tanya González Penyász képviseli mindkét szakbizottság nevében. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, és köszönöm szépen a három jelentés tevőnek, hogy megszervezték ezt a mai vitát. Saját nevemben beszélek, és a közlekedési szakbizottság státuszommal, de kollégámnak a nevében is beszélek, Benito kollégámnak, Xavier Benito Szülőága nevében, aki nem tudott eljönni, ő az ITRE szakbizottságban dolgozik, és az ő nevében is fogok akkor szólni. Három jelentős kérdést szeretnénk felvetni. Először is mindenképpen fel kell vetni a az energetikai hatékonyságnak a kérdését, bármilyen infrastruktúráról is beszélünk, hogyan lehet az energetikai hatékonyságot biztosítani, mégpedig úgy, hogy ezzel el is kerüljük adott esetben az új infrastruktúráknak az építését. Kettő. A nemzetközi megállapodások szerint a CEF nem szabadna, hogy a foszilis energiahordozókra épülő újabb fejlesztéseket hagyson vagy támogasson. A harmadik témakör, hogyan lehet megerősíteni a climate profile az éghajlati szempontot jobban érvényesíteni a projektekben. Sokkal szigorúbban kellene az ismervek mentén eljárni, hogyha az a párizsi megalapodást be akarjuk tartani. 1255 módosító született nagyon rövid idő alatt, és kevés idő áll a rendelkezésre, hogy ezeket feldolgozzák. Akár a robbanék, hogy is lehet a az eredménye a feldolgozásoknak, figyelembe véve, hogy mekkora a tét a modern és a tiszta közlekedési eszközök tekintetében, és hogyan lehet persze szolgálni, merül fel a kérdés, a régiókat és a helyi önkormányzatokat. Aztán ami pedig a, tiszt, a támogathatásokat illeti. Például Valencia, Szaragosz, irányában közlekedő villamosok esetében azt lehetne hinni, hogy a CEF rendeletet arra használjuk fel, hogy közvetetten megváltoztatjuk azt a szabályrendszert, amely az alaphálózati rendszere vonatkozik Európában, úgyhogy módosítjuk a különböző administratív igazgatási eljárásokat, és itt tovább. Na most a technológiai semlegességgel kapcsolatosan nem vetem el azt, hogy a folyékony, a cseppfolyós gáz hamarosan bekerül az energetikai mixbe, az egyvelekbe, de ahhoz, hogy a semlegesség biztosítassék az infrastruktúráknak a fejlesztésében, mindezt meg kell vizsgálnunk. Én attól tartok, hogy itt valami, valami csapdával szembesülünk, és nem fogjuk elérni ezt a tiszta kibocsátási rendszert, amelyet kívánatosnak tartok. Tudom, ugye, hogy kettő hozzászólása van jogom, hamarosan a végére jutok a mondadomnak. A projektek a finanszírozásban teljes mértékben figyelembe kell, hogy vegyék a fogyatékossággal élő személyeknek a hozzáférhetőségét. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a tömegközlekedésben prioritást kell, hogy lássunk, és mindezt úgy, hogy kényelmesek legyenek ezek a tömegközlekedés eszközök, és előnyösek gazdaságilag is a polgárok számára. Very much, madam. Köszönöm szépen, teljes mértékben igaza van. Mindkét előadót képviselte a három percben. Most a zöldek nevében Mihály Kramer a TRAN részéről nincs itt, de elnök asszony helyettesíti. Átadom a szót. Nos, akkor Kramer úr nevében az összekapcsoltság szempontjából azt mondanám, hogy a CEF-nek meg kell találni az útját a közlekedésben a jövőnek a kérdése, a proximitásnak a kérdése is. Hogyan lehet a fölösleges nagy projekteket lezárni. Kramer úrt jól ismerik, például a Lyon torinoi vonalra gondol. Egy. Kettő, a 21. század nem abból kell, hogy álljon, hogy új és új dolgokat építünk, hanem a meglévő eszközöket vesszük elő, azoknak a prioritását érvényesítjük, renováljuk a vasúti hálózatot, a közutakat, és hát tudjuk az, hogy a közúti biztonsági kérdések mennyire aktuálisak most és a jövőben. A 21. századnak a kulcsa az, hogy intermodalitást biztosítsunk az A ponttól a B pontig, hogyan tudjuk minden állampolgárnak, illetve polgárnak biztosítani azt, hogy egyik pontról eljuthassanak a másik célba, és a másik pontra a cél pedig az, hogy ne hogy csökkentsük az üvegházhatású gazdákukat. 1990 ban nem történt csökkentés. 70%-a az üvegházhatású gázoknak a kibocsátása a közúti forgalomban származik. A klíma egy olyan kihívás jelent, amely azt eredményezi, hogy kiki és mindannyian a vulkán tüzében táncolunk gyakorlatilag. Éppen ezért mindenképpen koncentrálunk arra, hogy az energikai mix megváltozzék, ami azt jelenti a közlekedés szempontjából, hogy a megújuló alapforrású elektromos áramra appellálunk, kettő a hidrogén energiára, beruházás szempontjából, és a gázforrású üzemanyagra a 21. század csak akkor lesz élhető, megélhető, hogyha mindenki számára a mobilitás hozzáférhető. Most miről beszélünk? Arról, hogy kik vannak kitéve a prekaritásnak a közlekedés szempontjából, a mobilitás szempontjából, többek között a vidéki özetekben. Éppen ezért ennek fényében kell, hogy meghatározzuk a prioritásainkat a jövőre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Marcellézi asszony következik az itrétől. Köszönöm szépen, elnök úr! A nemzetközi tudományos újabb jelentés, amelyet az ENSZ részéről tettek közzé, semmiféle helyet nem ad a kétségnek. Több, nagyobb ambícióra van szükség. Azért, hogy elkerüljük a beláthatatlan hatású katasztrófát. És hát gondoljunk azt is, hogy szociális szempontból milyen eredménye lehet a hatékony fellépésnek, hány állás, hány millió állás jöhet létre. Több dolgot kell megvalósítanunk. Először is egyetlen egy fillét sem szabad a foszilis energiákra szánni. Az Európai Bizottságnak egyértelmű metodológiát kell érvényesíteni a green gáz tekintetében, tehát a zöld gázok, a megújuló energiaforrások tekintetében. Aztán 70 a legalább a projekteknek a klímával kapcsolatos projektekkel, hogy irányuljon. Aztán ott van a climate profil, vannak, léteznek olyan módszertanok, amelyeket be lehet emelnünk a jelentésünkbe. Határon átnyúló, megújulóra, megújuló energiára alapozó energiaforrásokra van szükség. A bizottság által említett arány nem elégséges, legalább 20%-ra kell szertenünk, úgy, ahogy ezt a tudósok, a tudományos világ jelzi. És aztán még visszatérnék az energetikai hatékonyság kérdésére. Most nem arról van szó, hogy valami újat találjunk fel. Nem, használjuk fel mindazt, ami létezik, amit már feltalálták. A gáz ellátás, illetve az irányítás területén rengeteget tudunk tenni. Hogyha ezt megtesszük, akkor ugye nem alapvetően a hatékonyságra koncentrálunk, hanem arra, hanem megvizsgáljuk, hogy a meglévő a meglévő projektek lehetővé teszik, vagy sem azt, hogy az energetikai hívásokkal szembesüljünk, azokat kezeljük. Ez ebből adódik a hatékonysági kritérium érvényesülése. Tegnap egy jelzésértékű riasztó jelzést kaptunk, legyünk mi a líderje az új projektnek. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Most az EFDD eh, frakció árnyékelőoldói következnek, mindketten eh, mindkettőjüket Tamburánó úr képviseli. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány fontos vonalat szeretnék jelezni a módosítóinkból a digitális energia politika vonatkozásában, és a TRAN szakbizottság területét illetően is. Ugye nagyon fontos az éghajlatvédelem szempontjából 2050-re teljesen megszüntessük a széndiokszid kibocsátást az éghajlat célok, a climate proofing egy előzetes értékelés kell, hogy megelőzön minden fellépést, hiszen a legfontosabb az éghajlatvédelem. Úgy gondolom, hogy nem mondhatunk le a megújuló energiánkból táplált modern hálózatokról, nem lehet földgázzal, fosszilis energiákkal táplálni az energiahálózatokat. Az IPCC riasztó jelentése is mutatja, hogy nagyon sürget az idő. Az energiahatékonyság first, vagyis az első elv alapján járunk el a határon túlnyúló energiahatékonysági kezdeményezésekkel. alternatívákat kell mindenhol megvizsgálni az energiafogyasztás csökkentése érdekében az intézményes megállapodás alapján is nem szabad a környezetet és az állampolgárok egészségét sem elhanyagolni. Nagyon fontos, hogy támogatást nyújtsunk a vezeték nélküli átvitelhez is, ami még kevésé ismeretes, parkolók, védett területek, kórházak esetében ez megvalósítható. Az állampolgárok egészsége nagyon fontos. Biztonságos, tartós hálózatokra van szükség. A közös piac az európai állampolgárok számára még nem igazán jelenik meg kézzelfogható módon. Ami a környezetet, ami bocsánat, a közlekedést illeti, Nagyon fontos a viaduktokat, utakat biztos, biztonságosabbá tenni, ahogy láthatták az oroszországi balesetből is. A CEF azonban csak új közlekedési infrastruktúra építésre használható fel, a meglévők felújítására nem, pedig nehéz gépjárművek is közlekednek rajta. Köszönöm. Köszönöm, Dario, Hadd tájékoztassam, hogy a Biztonsági és Védelmi Albizottság is készít véleményt. Massimo Castaldo úr az előadója ennek. Kérem, a vélemény szerzőjeként ön is szóljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, nagyon kevés időnk van, és tudjuk, hogy a nyári szünet miatt gyorsított eljárásban kell dolgozni. A SZEDE albizottság két hete szavazta meg a véleményt frakciók szoros együttműködésében. Ez a titkárságnak is köszönhető, mert ez a siker a két illetékes szakbizottságnak azt szeretnénk elmondani, nagyon fontos a katonai mobilitás szempontja is. Az ITRE-ben és a Tramban folyó munkában kérem, hogy vegyék ezt figyelembe. Négy fontos szempontot vettünk figyelembe. Először is a dual use, kettős felhasználás fogalmát, a polgári infrastruktúra kettős felhasználásának szempontját. Az elnök kéri, hogy lassabban beszéljen, túl gyorsan beszél. A katonai e, mobilitás polgári infrastruktúrákon zajlik. Ezt a megközelítést e, stratégiainak kell tekinteni. A második az a forgatókönyv, amiben az Európai Unió találja magát. Nyilvánvalóan nem hagyhatjuk figyelmen kívül a szomszédságunkban zajló fejleményeket földrajzilag kiegyensúlyozott mm, mm, hozzáállásra van szükség a katonai mobilitás terén. A kelet, a Balkán, térsége, a földközi tenger térsége azt teszi szükségessé, hogy válság vagy természeti katasztrófa esetén gyorsan fel lehessen vonulni. Szoli, szolidaritás, szinergia, kiegészítő jelleg nagyon fontos. A katonai mobilitás természetesen nem csak a katonai járművek és katonák mozgását teszi lehetővé. A válság esetén, hanem a természeti katasztrófák esetén a segítségnyújtást is meggyorsítja, és nagyon gyakran itt administratív akadályok felszámolásáról is szó van. A negyedik dolog pedig, ami szintén nagyon fontos, a környezeti aspektusa a katonai mozgásoknak, magas környezeti kritériumokat kell érvényre juttatni, és a helyi önkormányzatokat be kell vonni. Nagyon fontosak ezek a biztonsági szempontok. Remélem, hogy a véleményünket, ami kiegyensúlyozott, figyelembe fogják venni Bízom benne, hogy az albizottság munkáját figyelembe veszik majd. Köszönöm szépen, kedves kollega, most pedig Deli asszonynak, Karimának adom át a szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Akkor most megnyitom a vitát a képviselők részére, akik nem jelentéstevők, vagy frakció képviselők. Grandván Pászkália szó másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony a néppárt számára nagyon fontos kérdés körül van szó a tagállamok szempontjából. Hallottuk az imént elhangzottakat, és mi magunk is nagyon számos, nagyon nagy számú módosító indítványt terjesztettünk elő, és olyan álláspontákra utalnék, amelyeket csak felsorolok. Közlekedés, az egy ö, ö, 1120-as módosító, én vagyok a szerzője, azt javasolja, hogy a Teruel Valencia vonalat, amely Madridból érkezik, járat iktassuk ki a 940 és 42 és a 200 módosító kiemelik azt, hogy mennyire fontosak az összekapcsoltsági tényezők, a repülőterek és a platformok, a logisztikai platformok témájában, kiemelném a 662-t, a 770-t, 693-at, ezeket közül némelyeket én jegyzem, a társfinanszírozással foglalkoznak a 754 és 56-os kiemelik ugyanezt más szempontból is. Aztán vannak az izolált területek, a kohézióval kapcsolatosan is szólnak ki indítványok, Damato kollega részéről többek között a 952-es módosítót elvettem, mert a tekintetben vett fel kételyeket, hogy Spanyolország mennyire elkötelezett, úgyhogy itt látom, úgy látom, hogy itt nincs kellő szolidaritás, elvegyük ezeket, szolidarisnak kell lenni Spanyolországgal, és hát az 1120-as módosítóját is kiemelem, mondja az elnök, most pedig önnek adom meg a szót, asszonyom. Köszönöm szépen, elnök asszony, hadd ö, fordja, ö, hívjam föl a figyelmet azon módosítókra, amelyek a városi összekötő csomópontokra vonatkoznak. Úgy gondolom, hogy nem csak a határon átnyúló projektre kell gondolni, hanem ezekre a csomópontokra is. Ezen kívül a 898-as módosítóra hívom fel a figyelmüket, többen jegyzük, hogyan lehet biztosítani a közbeszerzésekhez való hozzáférést, a közlekedés, a, a digitális energia ö, tekintetében és az elektromos eljára, el, ö, források tekintetében. Egy tekintetben utalok azon irányelvre, amely ö, lehetővé teszi azt, hogy vissza olyan közbeszerzési pályázatokat, amelyeknek a döntő többségével nem kötött az unió szerződést. A reciprocitás el, nélkülözhetetlen, tehát az azonos hozzáférést kell biztosítani közbeszerzési eljárások tekintetében a többi ország számára létezik, tehát jog alap mindehez, és biztosítani kell azt, hogy a CEV-ben részesülő eljárásokban a reciprocitás érvényesüljön. Ha ezt nem támogatnánk, akkor ezzel az iparnak általánk Európában, illetve a kölcsönösség alapvető elvének, amelyet mindig is megvédtünk. Amennyiben az Európai Bizottság, vagy a szakbizottságunk pontosabban, a szakbizottságunk elvetné ezt a fajta szempontot, akkor megakadályozná mindez azt, hogy a plenáris elég kerüljön a javaslat. Rovodalon asszony, illetve nem, Rike úri a szó, ő, másfél percben mervedelő asszony után. Köszönöm szépen, elnök asszony, a költségvetési szempontok a CEF esetében az egyes pillér tekintetében kiválóan működött, üdvözöljük ezt. Kettő, 500 milliárd finanszírozásra van szükség arra, hogy időben be, fogjuk, be tudjuk fejezni a tentét. Aztán vannak olyan mechanizmusok, amelyek alulfinanszírozottak, négy az ERFA tekintetében a versenyképesség 72 milliárd lett átlagban felhasználva, de dekoncentrált módon a közlekedésre vonatkozóan, de a hozzáadott európai érték viszont teljes mértékben hiányzott, ezt látjuk az utóbbi 15 évben, ezért javasoltam, hogy 20 milliárddal, egy pici összeggel módosítsuk a dolgokat, ami nem ö, ö, egy új költségvetési forrás jelentene, hanem ö, átcsoportisítás történne, és a központi, központi kezel, ö, irányítás nek az átirányításával biztosítsuk a decentralizált irányítást, ez hasznos lenne, ugye 10 milliárd a tervezett 48 milliárdból, ez egy aránylag csekély erőfeszítés, ha nem sikerül az RFA ból a központosító irányítás irányába is mozolni, akkor, akkor nem fogunk tudni megközelíteni se a 2030-as célkitűzéseinkkel. Lukasenszka asszony. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy a CEF-et kiterjesztették a következő több éves pénzügyi keretben. Ez jó hír. új infrastruktúra, új beruházások elhatározásakor a józanész érvényesül. A határon túlnyúló infrastruktúrák nagyon fontosak. A Ukrajnával való kereskedés nagyon fontos lenne, ezért nagyon meglep, hogy a az északi-tengeri, balti-tengeri korridor Katowicénél véget ér, pedig a lengyel uh, szubkarpátiánál, Zsesovnál tovább kellene haladni egészen az ukrán uh, határig. Uh, a nyolcas koridort kiterjesztik, szinergiára van szükség. Szeretnék köszönetet mondani minden előadónak és ernék előadónak. Nagyon nehéz ez az ügy, és bízom benne, hogy a kompromisszumokat el tudják fogadni mindkét szakbizottságban. Egyetlen apróság, van némi fenntartásom az elosztási kulcsal kapcsolatban 70% a nemzeti keret, és 30% az általános keret az összes kohéziós országra. Tehát 70-30. Ezzel kapcsolatban van némi e, fenntartásom. Úgy gondolom, hogy a e, gyengébbek nem fognak tudni eleget befizetni, befektetni. Köszönöm szépen, Mezseszka asszony, nem láttam más igényt a kérdésekre, hozzászólásokra, úgyhogy másfél percben megadom a jelentéstevőknek az ott. Mindek előtt akkor közöljük Virkonen asszonyjal. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sok minden nem tudok hozzáfűzni, köszönöm szépen mindenkinek a felszólásaikat a módosítókat, ahogy Marinescu kolléga mondta, holnap délelőtt találkozunk az árnyék előadókkal, és folytatjuk a munkát. És azt hiszem november 22-én lesz a következő, tehát még néhány ülésre szükség van az árnyék előadók részéről. Köszönöm szépen az aktív munkát. Marinescu úr másfél percre szót kap. Köszönöm szépen a megjegyzéseket. Figyelembe vesszük. Holnap találkozunk. Nagyon rövid és pontos volt Marinesz úr, mint mindig, köszönöm. Telicska úr, elnök asszony, én is egyetértek, köszönöm. Na hát ez elég provokatív volt. Hát még szerencsé, hogy ismerem önöket jól. Még mielőtt lezárnám, november 22-én kerül sor a szavazásra, kérem ne hagyják el még a termet. Nagyon fontos téma a CEF, addig is szükség van arra, hogy az legyen a célunk, hogy megtaláljuk, kialakítjuk a kompromisszumokat és a közlekedési és az ITRESZA bizottságban és között is, tehát hatalmas a kívás. Most pedig megadom a szót az ITRE szakbizottság elnökének, hogy a zárószót kimondja. Operation. Köszönöm szépen az együttműködésüket. Ennyi. Merci. Köszönöm, ezzel az ülést bezárom. Okay.